nincs megjegyzésük, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat elküldik az intézményeknek. Az Európai Parlament ülését felfüggesztem átmenetileg. Mindenkinek nagyon jó utat kívánok haza, mindenki érjen haza épségben.